Igen. Tehát, hogy a mentelmi jogát eh, fenntartsa. Most térjünk át a következő témára. Tehát a 4 per 1-es cikkel egyetértésben eh, folytatjuk a munkát. Üdvözlöm az új kolléganőket és kollégákat, és arra is utalnék, hogy a kollégáink mandátuma 3 per 2-es értelmében Kleva asszony és Prendergast úr a parlament tagja. Ezen kívül Sampo Terho úr is. Kinyilatkozták, hogy semmi olyan ismert tény nincsen, nem szól ellenük, amely mandátumuk ellene szólna. A szlovén hatóságok értesítettek, hogy Mojica Kleva jön Zorán Táler képviselő helyére. Az ír hatóságok pedig Kelly úrról nyilatkoztak, hogy Prendergast úr veszi át EP mandátumát. A finn hatóságok pedig arról értesítettek, hogy mivel Timo Soinit a finn parlament tagjává választották, az európai parlamenti mandátumáról lemond, és helyére pedig Sampo Terho úr érkezik 2011. április 26-ától. Szeretném megkérdezni, hogy itt vannak-e az Európai Parlament új tagjai, hogy bemutatkozzanak. Asszonyom, Köszönöm. A következő. Köszönöm szépen. És a harmadik kolléga? A harmadik kolléga? Nem látom. Rendben, köszönöm. Panie Państwo, zgodnie 3 a hármas és négyes cikkek értelmében a jogi bizottság április 11-i ülésén